pedig folyamatosan tájékoztatni fogjuk. Köszönöm, hogy ezt a közös ügyet támogatják. Köszönöm, biztos asszony. Hét állásfoglalási javaslat érkezett, ezzel ezt a vitát lezárom, és most kezdődik a szavazás, tehát szavazás. Mrs. Gomez, I will take you... Gomes asszony, a szavazás, az Indonéziáról szó szavazás előtt ígérem, kapszót, ne aggódjon. Határosulás indítványról szavazunk a Kongói Demokratikus Köztársaság kapcsán. Közös elsorolási indítvány, egyes módosító név szerint szavazás, megnyitom a szavazást. If you've all voted... Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. És nem fogadtuk el. Ennek értelmében az állásfoglalási indítvány egészét mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk tehát. Tovább lépve, úgy tűnik számomra, hogy administratív hiba történt a az Indonéziával kapcsolatos hozzászólások listáján, ezért kivételesen Gomes asszonynak egy percre szót adok, parancsoljon, becsült képviselő asszony rendkvül hálás vagyok ezért. Én éltem Indonéziában, és imádom ezt az országot. Tudom, hogy milyen hatalmas haladást értek el 99 óta, az első szabad választások óta, eh, milyen eh, erőteljesen elmozdultak az emberi jogok és a demokrácia irányában. Ezt méltányolnunk kell itt Európában, és azt gondolom, hogy ezt el is ismerjük eh, ebben az állásfoglalásban. A legnagyobb Mohamedán országról, a harmadik legnagyobb demokráciáról van szó, amely a pluralizmus, a sokszínűség, akármilyen sokszínűség, mindenféle sokszínűség elvét vallja. Ezért eh, vonzó Indonézia. Kicsit olyan, mint Európa, vagy legalábbis az az Európa, amit én szeretnék látni de azt is látjuk, hogy eh, csak úgy, mint Európában, vannak bigott emberek, eh, vannak eh, szélsőségesek. Ez történt, amikor az Ahmadi szekta tagjait megtámadták. Ezeket a szélsőségeseket néha eszközként felhasználják annak érdekében, hogy alássák az, a demokráciát. Ezért is kell politikailag és ideológiailag fellépni a szélsőségesek ellen, példás büntetést kell kiszabni rájuk, és remélem, hogy az indonéz kormány elolvassa majd ezt az állásfoglalást, és az aggodalom, a szolidaritás és a bátorítás hangjának tekinti azt e, a parlamentet, a médiát, az igazságszolgáltatást, egymást kívánjuk támogatni abban, hogy ezen bűnözők büntethetlensége ellen fel lépjenek. Szucsivati asszony is mindent megtett ennek érdekében, akit meggyilkoltak néhány éve, és akinek a gyilkosait a mai napig nem állították bíróság elé. Az elsoglalási indítvány mellett ki van? Ellene. Tartózkodik. Egyértelmű többséggel elfogadtuk, így tehát határásfoglalás indítványról szavazunk Indiával kapcsolatban. Először is az EFD frakció állásfoglalás indítványáról szavazunk mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Most pedig a hat politikai frakció közös ásulás indítványáról szavazunk. Nem. Elnézést, kicsit túl gyorsan. Először is a kettes módosítóról mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el az közös elsoglási indítvány egészéről név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy elfogadtuk. The minutes of this... Az ülés jegyzőkönyvét elfogadásra a következő ülés elején fogjuk benyújtani, ha nem lesz senkinek, ha nincs senkinek elemetése, akkor az elfogadott állásfoglalási indítványokat a címzetteknek megküldjük. Köszönjük a figyelmüket az Európai Parlament ülését ennek ért